Ezennel megnyitjuk a mai ülést. Ahogyan tudják, az első pont a rendem a szavazás. Sürgősségi vitára irányuló kérelemről javaslat a tanács rendelete a 1234 per 2007 EK rendelet, az egység és közös piacszervezésről szóló rendelet módosítására, speciális mezőgazdasági termékekre vonatkozó speciális előírásokkal. Még egyszer elmondom ezt a hosszú címet. Ez és közös piac szervezésről szóló rendelet módosítása, De Castro asszony. Bocsánat, De Castro úr kapja meg a szót elnézést a nem váltásért. Kedves kollégám, elnézését kérem még egyszer. A mezőgazdasági szakbizottság eh, és a halászati szakbizottság állásfoglalását halmadjuk meg, és Dekasztró úrnak adjuk most meg a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, biztos asszony, kedves kollégák! Ismételten az tejágazatnak a válságáról vitázunk. Ennek az ágazatnak a drámai helyzete folyamatosan foglalkoztat bennünket, a mezőgazdászok pedig tüntetnek, mert félnek a jövőjüktől. Parlamentünk már ezzel a kérdéssel kapcsolatban állásfoglalást tett, és elfogadtuk a bizottságnak a javaslatát is, hogy a tejporrak és a vajnak meghosszabbítjuk az intervenciós időszakot illetve lehetővé tesszük a magántárolást, raktározást a sajt esetében. Ugyanakkor úgy ítéltük meg, hogy ezek az intézkedések nem melegendőek, és azt kell eldöntenünk most, hogy a tejágazatra a 156-os cikkét alkalmazzuk-e a WTO-nak, tehát a bizottság válság esetében, piaci válság esetében sürgőségi intézkedéseket hoz, anélkül, hogy a normál parlamenti eljárást alkalmazná. Tegnap este a mezőgazdasági szakbizottság rendkívüli ülést tartott ennek a kérdésnek a megvitatására. Fischer Boy biztos asszony jelenlétében szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, illetve a biztos asszonynak, hogy eljött ide hozzánk a parlamentbe a luxemburgi tanácsülést követően. Ezzel is bizonyította, hogy figyel a problémáinkra. Tegnap este a vita nagyon élénk volt, nagyon sok ö, kritikát fogalmaztak meg kollégáink, és különösen arra emlékeztünk, hogy a bizottság hogyan lépett, és túl későn, és nem igazán látta át a jelenlegi válságnak a súlyosságát. Ezt követően pedig azt mondjuk, hogy a 186-os cikk nem teszi lehetővé, hogy a parlament teljes mértékben elmondja véleményét. Az is elhangzott, hogy a bizottságnak sokkal jelentősebb összegeket kellene, hogy adjon a válság kezelésére. Ezek legitim követelések, ugyanakkor mégiscsak el kell, hogy mondjam, hogy a bizottság nagyon sokat lépett előre, és figyelembe vette a parlament véleményét és szándékát elmagyarázta azt, hogy a 280 millió eurós összeget hogyan kívánja felhasználni. Ezzel kapcsolatban csütörtökön lesz szavazás a 2010-es költségvetés kapcsán. Vannak egyéb intézkedések is, például a sajt magántárolására, illetve a de minimis 7500 eurós plafont 15 ezerre emelnék, úgy, ahogy ezt szeptemberben elfogadott állásfoglalásunkban kértük. Mivel mindez nem elegendő, én úgy ítélem meg, elnök úr, hogy mégiscsak a sürgősségi eljárás mellett kell szavaznunk. Az európai állattenyésztők, gazdálkodók azonnali választ várnak, és már így is túl sok időt veszítettünk felelősségünket megfelelően szembe kell szállnunk ezzel a válsággal, méghozzá határozottan és a Lisszaboni szerződés értelmében is, ekon kérdésekben is együttdöntési lehetőségünk lesz. Köszönöm szépen az elmondottakat. Hölgyeim és uraim! A sürgőségi indítványról döntünk, ez azt jelenti, hogy három percben korlátozok a felszólalási időt. Ki szeretne még felszólalni, ki támogatja ezt a sürgőség indítványt, illetve ki ellenzi, ki szeretne hozzászólni. Parancsoljon. Pani jest, pan jest za czy przeciw? Mellette vagy ellene van? Mellette vagy ellege van? Ellene vagyok, ellene szólalok fel. Tessék, parancsoljon. Elnök úr, igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A sürgősség ellen szólalunk föl, de nem azt gondoljuk, gondoljuk, hogy nem volna szükség sürgős intézkedésekre, hanem azt gondoljuk, hogy nem a bizottságnak kell a sürgős intézkedéseket foganatosítani. Mi több, a bizottság nem képes arra, sem is akarja egyébként, hogy megoldja a tej válságot. A bizottság nem a megoldás része, hanem a bizottság maga a probléma. Éppen ezért mint hogy a bizottság megnövelte a tej mennyiséget, és hónapokon keresztül nem reagált, ezért a bizottság hibás. A biztos hónapokon keresztül azt mondta, hogy a piac majd kiigazítja a helyzetet, türelemesnek kell lenni, és ennek a bizottságnak adnánk át a lépés lehetőségét, és tőle várnánk segítséget. Tévedés ez. A bizottság tegnap sem tudta elmondani, hogy a további eszközöket milyen célra szeretnék eh, kifizetni. Át át átstruktúrálásról beszélt ez a múlt években, azonban csak azt jelentett, hogy csökken a tejgazdálkodók száma. Ezen felül azt sem mondta, hogy a termelői szervezeteket támogatni szeretné, nem, az exportérítésekre akarják fordítani a pénzt és nem akarják megerősíteni a szupermarketekkel szemben a termelőket. A bizottság erre vonatkozó elképzeléseit sem vezette elő tegnap. Ezért tehát komoly kételjeink vannak a tekintetben, hogy a bizottság komolyan akarná megoldani krízist, egy, egy biankó csekket állítunk ki a bizottságnak, anélkül, hogy megmondta volna, mit szeretne tenni, és milyen eszközöket szeretne foganatosítani. De van egy még egy komoly okunk, hogy miért szólalunk fel a sürgőségi intítvány ellen. Hosszan küzdöttünk azért, hogy a parlament az agrárterületen nagyobb jogosult, jogosultságokat kapjon, és az első lépésünk a Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtt, hogy ezt a jogot átadjuk. Ez számomra, új képviselő számomra, számára szokatlan. A jogainkkal élni kell, le kell folytatnunk a vitát, és a kezdeményezést a parlament részéről magunknak kell megragadni, és le kell folytatnunk a parlamentben a vitákat. Mi felelünk a kérdésekért, ezért nem delegálhatjuk a felelősséget. A mi kötelezettségünk parlamenti képviselőként, hogy komolyan és hosszú távra segítsünk a tejgazdáknak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen a felszólalását. Desz úr is szót kért, tessék. Mellette szeretne hozzászólni? Igen. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A sürgősségi indítvány, amelyet a bizottság adott be, azt nem teljesít minden kívánságot, ezért egyetettek azzal, amit elmondott az előttem szóló, de ez a sürgősségi indítvány, hogyha ezt most nem adjuk be, akkor teljesen rossz jelzést adunk a tejszektornak, a tejtermelőknek, akik pontosan az első reakcióinkra várnak, ezért mindenképpen a sürgősségi vitára irányuló kérelem mellett vagyok. Úgy gondolom, hogy módosítókkal lehetne ezt az indítványt még tovább javítani, és van lehetőség arra, hogy módosítókat bizonyos, a a bizonyos jogokat korlátoznánk, csak két évre adnánk meg a jogot a bizottságnak. Szerintem mindenképpen napirendre kell helyeznünk ezt a sürgősségi vitáról irányuló kérelmet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a felszólalását, mondja az elnök. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hallhattunk egy felszólalást az indítvány ellen, egyet mellette, Három percre van korlátozva a felszólalási idő, most pedig szavazni fogunk az indítványról. Normális szavazást tartunk, nem név szerint itt ki támogatja az indítvány elfogadását. Köszönöm szépen. Ki ellenzi az elfogadását az indítványnak, ki tartózkodik? Köszönöm szépen, nagy többséggel elfogadtuk az indítványt, nagyon szépen köszönöm. Ez azt jelenti, hogy ezt a sürgősségi vitára irányuló kérelmet elfogadták, csütörtökön lesz majd a ö, szavazás. A módosítók ö, benyújtásának határideje holnap szerda, kérem tartsák be a határidőket. Ma lesz a vita erről a témáról, és szeretnék arra emlékeztetni, hogy ma este lesz a vita, és holnap 10 óráig lehet benyújtani a módosító indítványokat. A következő napirendi pont a tanács és a bizottság nyilatkozatai éghajlatváltozás és fejlődő országok az ENSZ Kopenhágai éghajlatváltozási konferenciája keretében. Azt szeretném kérni, hogy először hallgassuk meg a környezetvédelmi miniszter